a kultúrákban a legjobbat kell megőrizni, ami rossz, azt pedig e, el kell törölni. Amikor ezt mondjuk, akkor sem kultúra, sem hagyomány nem igazolhatja az erőszakot hiszen az egyetemes jogokat az ENSZ kartája is elismeri. Azt hiszem mindenkinek ebből kell kiindulnia. Az is nagyon fontos, hogy próbáljuk meg a kulturális hozzáálláson is változtatni. Fel kell hívni a figyelmet, a nőknek megfelelő hatalmat kell adni a kezükbe, amit már nagyon sokan követnek a társadalmakban. Ami a szakembereket illeti, az egészségügy, az oktatás, a megelőzés, a szociális tevékenységek terén sokat kell tenni annak érdekében, hogy megtaláljuk a kockázatnak kitett csoportokat, hogy többet tehessünk értük. Nagyon örülök, elnök asszony, hogy nulla tolerancia elvét követi a bizottság ebben a témában. Nagyon remélem, hogy sokan csak csatlakoznak ehhez. Köszönöm szépen. Parole est a szó. Köszönöm, biztos úr, kollégák, elnök asszony. Annak ellenére, hogy globális szinten egyre komolyabban veszik ezt a problémát, továbbra is aggasztóak a statisztikai az adatok, nem csak az unión kívül, hanem belül is. Nem csak a legalapvetőbb nő és gyermeki jogok megsértése ez, hanem ráadásul roppant káros a nők egészségére is. A mélyen gyökeredzőt hagyományok miatt nehéz szembenézni ezzel a gyakorlattal, Éppen ezért a felvilágosítás, megelőzés és a párbeszéd lehet megoldás. Több sikeres programot indított az UNICEF-fel együtt az Európai Unió, ami megmutatta, hogy a párbeszéd alapú megközelítés igenis hozhat eredményeket. Eljött az ide azonban, hogy megkettőzzük erőfeszítéseinket, és az FGM gyakorlatát egy nők elleni erőszak stratégiájába beépítsük. Megbízható adatokra van szükség ehhez uniós szinten. Az Európai Esélyegyenlőségi Intézet üdvözlendő, hogy foglalkozik határozottan ezzel a témával. Keményen kell fellépni olyan orvosok ellen, akik egyes tagállamok extraterritorialitás területen kívüliség elvével visszaélve tovább gyakorolják ezt a barbár tettet. Köszönöm Füle biztos úrnak, hogy itt van, kiváló munkát végez, végzett. Biztosként ilyen biztosokra van szükségünk. Madame Lutfort, pour une minute trente. de asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel veszek részt ezen a vitán, amelyben minden frakció részt vesz és támogatja ezt a kezdeményezést, és Üdvözlöm, hogy betiltjuk ezt a, a női körülmetélés gyakorlatát. A, ugyanakkor, hogyha arról beszélünk, hogy a nemi szerveket megcsonkítjuk, akkor jobban visszaadjuk ezen gyakorlat rémes volt. Tehát itt gyermek kínzásról van szó. 20 ezerről 20 ezer és 65 ezer közöttre becs, becslik a, az Egyesült Királyságban veszélyben lévő gyermekek eh, számát. 65 ezer leánygyermek volna veszélyben csupán az Egyesült Királyságban, hát ez égbe kiáltó. Ugyanakkor azonnal arról hallunk, hogy egy vádat már emeltek, eh, ugyanakkor már évtizedek óta bűncselekménynek számít ez a gyakorlat. És arról hallunk, hogy talán most egy vádat fognak emelni, hát mi történik? Egy öm, nő a specializált ügyészek hálózatát hozta létre az Egyesült Királyságban, talán ez áttörést ér el. De ugyanakkor az oktatás és a figyelemfelhívás területén még előre kell lépnünk, és itt az ideje annak, hogy az egész EU-ra kiterjedő kezdeményezést alkalmazzunk. Lynn Fedinston, a liberális demokraták fejlesztési miniszteri 35 millió e fontot biztosított a nemzetközi szinten az FGM elleni küzdelemért, és egy Twitter kampány kezdődik ma közép-európai ide szerint 12 órakor az FGM megszüntetésére. Kérem, csatlakozzanak hozzám. Köszönöm, Bauer asszony, két és fél percben. Köt Köszönöm, elnök asszony, ez a, mutat, ez a vita is jól mutatja, hogy a az FGM által érintett nők és lányok száma sokkoló. 140 milliós szám hangzott el, ennyi nőt érint világszerte. Egyiptomban, Szumáliában, Szudánban, Etiópiában, ahol akár 98%-át is érintheti a nőknek ez. Nigériában, Kenyában, Togóban, Szenegálban az intettségi ráta 20-50% között változik. De nem csak Afrikában gyakorolják a női nemi szervek megcsonkítását. A közel-keleten, Jemen, Omán, Irak, Kurdisztánban, Beduin közösségekben, Izraelben is előfordul. Az UNICEF legfrissebb statisztikái 29 afrikai ország adatait összesíti, és azt mutatja, hogy ezen országok közül 18 nyugat-közép-Afrikában található, ahol és a Fekete Afrikában is a, a fiatalányok egyötödét érinti az FGM. Ne felejtsük el, hogy főként kislányokon követik el 15 éves koruk előtt ezt a csonkítást. Itt a gyermekek jogainak megsértéséről van szó, a nők, lányok elleni jogsötésről van szó, ami olyan, ami roppant súlyos. A menekült áradat és a vándorlási hullámok miatt az etnikai kisebbségek a világ más részén is gyakorolják ezt a barbár tettet, például Európában is. 500 ezer európai, Európában élő lány és nő veszélyeztetett. Tíz tagállam is van, ahol a büntetőjogban egyértelműen tiltott az FGM, ugyanakkor a fennálló büntetőjogi szabályozás szerint minden tagállamban üldözendő cselekedet ez. A területen kívüliség elvét e tekintetben em, em, elismerik 13 tagállamok között. Például Franciaországban akár 60 ezer nőt is érinthet, az Egyesült Királyságban 65 ezer nőt érinthet a beslések szerint. Ennek ellenére az igazságszolgáltatás nem lép fel határozottan, csak vagy csak nagyon ritkán a női nemi szerep megcsonkítása ellen. Igazából a meglévő szabályoknak, törvényeknek kell érvényt szereznünk. Köszönöm. Garcia Perez asszony következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. A női nemi szervek megcsonkítása egyfajta erőszak a nők és a lányok ellen. Egyértelmű megsértése ez az alapvető emberi jogoknak. Ennek a parlamentnek fel kellett szólalnia ezen gyakorlat ellen hiszen 140 millió nőről, lányról beszélünk, 500 ezerről Európában, sőt vannak olyan tanulmányok, amelyek még ennél is több nőről beszélnek. Úgyhogy csak üdvözölhetjük a bizottsági stratégiát ebben a témában. És most már a tettek mezeire kell lépnünk, bizonyos stratégiákat kell kidolgoznunk, hogy teljesen megszabaduljunk ettől a rendkívül brutális, erőszakos cselekménytől. Hangsúlyoznunk kell annak a jelentőségét, amit az oktatás képvisel az egészségügyi dolgozók keretén belül, az oktatók körében. Minden szervezetet meg kell keresnünk, a civil társadalomban, akiket érinthet ez a probléma, így tudunk csak ö, megszabadulni ettől az erőszakos cselekedetétől, amelynek egyszerűen nincs helye ö, társadalmainkban. Ö, a kifogások ö, nem elegendők ö, azon a téren, hogy ö, a ö, kultúrákat és a hagyományokat tiszteletbe kell tartani. Köszönöm szépen, ha a szó. Elnök asszony, üdvözlöm ezt a kezdeményezést Lynn Fedinston, a nemzetközi fejlesztési miniszter kezdeményezését, aki az FGM megszüntetését egy generáción belül prioritásként tűzte ki. Arra szólítom fel a bizottságot és a külügyi szolgálatot, hogy folytassa szorosabb, fűze szorosabbra munkáját a tagállamokkal, és támogassa a helyi projekteket, hiszen a legjobb előrelépést akkor érhetjük el, hogyha a helyi közösségekben gyökereznek ezek a projektek, amikor az helyi közösségek tagjai nyilvánosan elítélik ezt a cselekedetet. A helyi akciókon túl ugyanakkor nagyon fontos, hogy a legmagasabb szintű diplomáciai szinten is fellépjünk. Az EU-nak a globális partnerekkel, például az Európai Unióval kell együttműködniük annak érdekében, hogy egy globális konszenzus dolgozzanak ki az FGM betiltása érdekében. Jövő hónapon itt Strasbourgban a közös parlamenti közgyűlés találkozik, és azon gondolkozom, hogy vajon a bizottság nem tud tájékoztatni arról, hogy milyen speciális kezdeményezést ragadott meg, annak érdekében, hogy egy közös parlamenti közgyűlésen áttörést érjünk el az eh, afrikai államokban, eh, annak érdekében, hogy egyértelműen elkötelezzék magukat eh, az FGM egyszer mindenkorra való betiltása mellett. Itt a gyermekek abúzusáról van szó, és ezt meg kell szüntetni. Köszönöm, asszony, most pedig Matera asszony kapja meg a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, állok asszony. Kedves kollégák, Felszeretném hívni az Európai Bizottság figyelmét a nők elleni erőszak elleni harc prioritására, hiszen amikor az FGM-ről beszélünk, akkor a nők terhére elkövetett erőszakról beszélünk. 2009-ben a tisztelt ház nagy többséggel egy saját kezdeményezésű jelentést fogadott el erről a kérdésről. De ez a kérdés, amely ma foglalkoztat bennünket, a nemek közötti megkülönböztetés kérdésére világít rá. Ez egy arcon csapása a nőknek, és 500 ezer nő csupán a kontinensen tapasztalta meg ezt a gyakorlatot, és minden percben öt gyermeket csonkítanak meg Európában is, amely az emberi jogok bölcsője. Bölcső, büszke vagyok arra, hogy a hazámban egy 2006-ban elfogadott törvény tiltja országunkban ezt a gyakorlatot, és nagyon fontos, hogy a megelőzés területén is aktívak legyünk, hiszen elfogadhatatlan ez az erőszak, az erőszak ezen formája. Kedves kollégák, kedves biztos, a leghatározottabban kell felszólamolnunk, és ugyanakkor a prevenció érdekében mindent meg kell tennünk. Még egyszer mondom, hogy örülök annak, hogy országom 4 millió euróval, nem egy nagy összeg ez, de mégiscsak 4 millió euróval az egyenjogúsági minisztérium keretén belül egy figyelemfelhívási kampányt indított útjára, senkit sem lehet kizárni. Ez a címe, a tanárokat, a szülőket szólítja meg ez a gyakorlat, az FGM, vagy magyarul az NNM gyakorlatának megszüntetésére. Nagyon fontos, hogy érzékenyek legyünk arra, hogyha valaki jelzi ezt a cselekedetet. Fontos tehát, hogy az Európai Unió konkrét lépéseket tegyen, kicserélje a jó gyakorlatokat, és támogassuk ugyanakkor az ENSZ közgyűlésének FGM-et tiltó kezdeményezését és határozatát, hiszen megengedhetetlen, hogy Európa tétlenkedjen ezen a területen, hiszen mindenki számára fontos kérdés ez, és meg kell akadályozni a nők terhére elkövetett erőszakot. Köszönöm. Köszönöm, Matera asszony, Kosztáló asszony következik. Elnök asszony, Ma ennek a témának nemzetközi napján nagyon helyes, hogy erről vitatkozunk az Európai Parlamenten belül, hiszen borzasztó gyakorlatról van szó. 140 millió nőt érint ez világszerte, két milliót évente, fél milliót az EU-ban. Saját hazámban is több mint a 350 ezeren érintettek ebben. Sajnálatos módon ez elsősorban gyermekeken végzett gyakorlat. Ez egy gyerekek elleni erőszak egyik formája. Ennek rendkívül ö, súlyos következményei vannak. A bizottsági ö, akcióterv jó ö, első lépés ö, az irányba, hogy véget vessünk ennek a gyakorlatnak. Az európai kampány is nagyon fontos volt, amit az Amnesty vezetett. Ö, vannak már országok, ahol ilyen jellegű jogszabályok léteznek, amelyek ezt betiltják. Írországban ez részben későn jelent meg, de nagyon fontos ugyanakkor a megelőzés is. Meg kell változtatni az emberek gondolkodásmódját, mert nem lehet azt mondani, hogy ez valamilyen kulturális vagy hagyományos gyakorlat az Afrikai Unió minden országa támogatja ezt, hiszen Afrika szarvában is borzasztó számok vannak itt. Úgyhogy a külügyi szolgálatnak is feladata ez egy szomáli hölgy fog visszatérni hazájába azért, hogy kampányoljon ebben a témában. Nagyon fontos, hogy mindenki részt vegyen ebben, szociális munkásoktól kezdve széles körű rétege minden szakértőnek. Kérem a képviselők, támogassák ezt. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, Kosztáló asszony. Morán Sártyi asszony következik. Eh, Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Már az is elképesztő, hogy erről egyáltalán beszélünk, erről témáról, amikor az Európai Unió minden alapértékének mond az FGM gyakorlata, és eh, ez az esélyegyenlősége, a férfiak és nők egyenlősége, a nő, jog, női jogok tiszteletben tartása, illetve a gyerekek elleni erőszak megszületés. Ezek azok az elvek, amelyekre eh, beszélünk, és mindenki ugyanazt mondja, az alapjogi kartára utalunk, az isztambuli egyezményre, a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésről. A hányan szenvednek a női nemi szervek megcsonkításától? Mi pontos adatokkal sem rendelkezünk, kedves kollégák. Elképesztő barbár gyakorlat ez. A fiatal lányokat aláznak meg ezzel, kislányokat csonkítanak meg nagyon sokat fiatal korban. Ez ellen egy emberként kell fellépnünk. Kulturális különbségekre hivatkoznak, azonban ez egy barbár gyakorlat. Egész életre csonkítanak meg embereket, ez egészségügyi ö, problémeket is felvet, és rengeteg halálesetet okoz. Ezt nem engedhetjük meg, mindegy, hogy Európán belül vagy kívül történjen. Azért, mert az unión kívül történik, az nem jelenti azt, hogy nem vagyunk felelősek érte, ez igenis kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Emberi jogokat sértünk ezzel, az egészséghez, a biztonsághoz, a testi integritáshoz, lelki egységhez való jogot sérti, illetve a az inhumánus, megalázó a szembeni emberi jogot is sérti. Ezért egyértelműen kell fel, elítélnünk ezt a gyakorlatot, és fel kell lépnünk ellene minden lehető eszközzel, meg kell védenünk az áldozatokat. Éppen ezért, mert kulturális kérdésről van szó, a férfiakat, a fiatal fiúkat is be kell vonni a felvilágosítási és megelőzési kampányban így védhetjük meg a kislányokat és a nőket. Semmiféle hagyomány nem lehet eh, indok arra, hogy ezt a barbár gyakorlatot tovább folytassuk, ezért kell megszavaznunk a négyes bekezdést is, amely európai szintű jogszabályt eh, vezetne be, Eh, az FGM elleni harc megerősítésére. Köszönjük Monán, Sartier asszony, Kesmen úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Míg itt állunk és a saját vállunkat veregetjük, eh, addig azt kell, hogy mondjam, hogy ne legyünk túl büszkék. Minden egyes év, minden egyes napja a női nemi szervek megcsonkításának, harcának napja kellene, hogy legyen. 15 éve vagyok itt a parlamentben, és nem hiszem el, hogy még mindig csak a cselekvésre szólítjuk fel a szereplőket. Üdvözlöm a bizottságot, de hát eh, hat főigazgatóságot kell bevonni, hiszen ez egy horizontális ügy, és itt az ideje, hogy egy akciótervet fogadjunk el még a mandátum vége előtt, a ciklus vége előtt. A női nemi szervek megcsonkítását eh, a nők, a gyermekek és az emberi jogok megsértésének tekinti a nemzeti jog, és éppen ezért fontos, hogy az a nők holisztikus jogát is elismerjük. Ez pedig a szexuális reprodukcióhoz való jogot is jelenti. Azt jelenti, hogy egy nő vagy egy férfi, de ne egy pap dő, döntsön arról, hogy ki mit tesz a saját testével. Kedves kollégák, láttam, hogy milyen fizikai hatással jár a női nemi szervek megcsonkítása, és azt kell, hogy mondjam, hogy lélekszorító ez. Eljött a cselekvés ideje, meg kell szólítanunk a barátainkat és azokat is, akik nem hajlandók napirendre tűzni ezt a kérdést, nincs alternatívája ennek az ügynek. Kevesebb szóra és több cselekedetre van szükség, ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy a nők elleni erőszak Európai Konvencióját írja alá az Unió nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, remélem, hogy soha többet nem kell már ezt a kérdést felvetnünk, hiszen egy akcióterv valóban eredményeket fog elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm, uh, Jasmen úr. Kosta asszony következik. Azt hiszem mindannyian meg vagyunk győződve arról, uh, hogy az FGM-rel fel kell minden téren venni a harcot. Kasmen úr is és más kollégák is utaltak arra, hogy ez egy horizontális kérdés, úgyhogy megoldást kell találni rá, harmonizációra van szükség a nemzeti jogszabályok szerint, sőt egy európai irányelvre, hogy hasznos, hatásosan fel tudjuk venni a harcot ezen ellen a szörnyű gyakorlat ellen, amely főleg a kiskorúakat érinti sokkal ö, szigorúbb ö, törvényekre van szükség, mint más országokra. Együttműködése is van szükség, erre utalt nem olyan régen a biztos úr is. az Európai Uniónak erőteljes jelzéseket kell közvetíteni még bilaterális szinten is, hogy ez a kampány a More for More keretén belül történjen Nagyon fontos, főleg az afrikai országokkal való együttműködés, de nem csak velük. Harmadsorban, Materre kolléganő is beszélt erről, tekintettel arra, hogy itt kisgyerekekről van szó, többet kell tennünk Európában ez ellen, és gyakorlatilag az egész közösség figyelmét föl kell hívni arra, hogy nem lehet így eljárni kulturális vagy hagyományos módon. Az iskolába kell odafigyelni, főleg a gyerekekre. Köszönöm szépen, Kosta asszony, Koferenti úr következik. Köszönöm szépen, állok asszony. Az FGM az egyik legvisszataszítóbb erőszakos cselekmény, melyet a nők és a kiskorúak terhére követnek el. Az jogi fellépés fontos, de nem elegendő. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, ahogyan Szilvia Koszta kollégám beszélt erről, hogy kulturálisan is fellépjünk. Nincsen semmilyen ö, ö, magyarázata ennek a barbár cselekménynek, amelyet a lányok terhére követnek el nem lehet kulturális magyarázattal élni. Már pedig az Európai Unió, amikor bármilyen fejlesztési, politikai célt fogalmaz meg, akkor tűzze ki, hogy ö, olyan kulturális ösztönzőket is bevezette, amelyeknek segítségével fel lehet számolni ezt a gyakorlatot. Biztosítanunk kell, hogy mindenki elutasítsa -e az emberi jogok és a női jogok ezen megsértését, kulturális harcot is kell vívni. Köszönöm szépen. No, a Madame Thompson. Köszönöm, Thompson asszony, két percre kapszott. Köszönöm. Kollégák, biztos úr. A kulturális hagyományok álcája mögé bújva gyakorolják minden nap a női nemi szervek csonkítását. Európában is százreket érint ez, világszerte pedig százmilliókat. Több mint százmillió fiatal lány vagy nő van kitéve annak, hogy megcsonkíthatják a nemi szervét. Semmiféle ok nem lehet arra, hogy ezt bárki folytassa. Orvosi okkal sem találkozhatunk erre. Arról nem is hogy milyen óriási károkat tehetnek ezzel a nők testében, egészségében, óriási fájdalomnak kitéve ezeket a lányokat, nőket. Ezen okokból arra kérem az Európai Bizottságot, hogy még határozottabban lépjen fel a női nemi szervek csonkítása ellen, a zéró tolerancia napját üljük majd. A zéró, to zéró tolerancia az egyetlen megoldás. Ugyanakkor újra hangsúlyoznám azt, hogy szükség van egy igazi felvilágosító megelőző kampányra, ez járhat csak sikerrel Európában, amely figyelembe veszi azt, hogy mennyire elfogadhatatlan gyakorlat ez, amelyen ellen fel kell lépnünk Mit uh, massenhaft Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyre több bevándorló jön Európába, És így Európába is importáljuk ezeket a cselekedeteket, mint a becsületbeli gyilkosságot, vagy a női nemi szervek megcsonkítását. Bár ez az emberi jogok meg uh, lábbal tiprása, de mégsem lehet a kiinduló országokban áttörést elérni. Nagyon fontos, hogy a tanácsadókat, a bábákat, az egészségügyi szervezeteket érzékenyítsük, érzékenyét tegyük ezekre a kérdésekre, és az is világos, hogy sok migránst akkor csonkítják meg, amikor visszatérnek hazájukba látogatóként. Azonban egy olyan országban nem szabad visszaengedni őket, ahol nem bűncselekménynek tekintik ezt. Szégyen, égbe kiáltó szégyen, hogy fél millió emberre becsülik az áldozatokat csupán az Európai Unióban, és alig-alig indult még büntető eljárás. Köszönöm. Köszönöm, Mölder úr. Prendergast asszony következik a spontán felszólalások körében. Köszönöm, elnök asszony. 11 másodpercenként szenved egy-egy lány világszerte, mert ez a barbár eljárás áldozataként kezelendő teljes mértékben meg kell szabadulni ettől a gyakorlattól, mert borotvát, ollót, mindenféle sterilizációtól mentes eszközt használnak erre. 15 esetben a, a nagyajkakat is kivágják, és csak egy icipici rést hagynak. Ez a barbár gyakorlat egyáltalán nem kapcsolódik semmiféle valláshoz, kultúrához vagy hagyományhoz, hanem egyszerűen bűncselekmény és kínzás én bábaként dolgoztam, egyszerűen borzasztó ezeknek a szerencsétlen nőknek a szülés, hiszen a gyerekek sérülten születhetnek, és ha lánygyerekekről van szó, egyszerűen borzasztó az emberi jogok teljes lábbal tiprása, úgyhogy üdvözlöm ennek a lehetőségét, hogy erre fényt vethetünk. Köszönöm szépen! Köszönöm, Benyan úr következik. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A nagyon hasonló szóbeli kérdést intéztem az Európai Bizottsághoz, miután egy, a választókörzetemből egy választó ezzel a problémával fordult hozzám. Lynn Featherston a koalíciós kormányban prioritásként kezeli azt, hogy a női nemiszerűek csonkítását egyszer mindenkorra megszüntessük Európában. Alapjogokat sért, és európai nők százrét érinti. Miért van az, hogy az Európai Unió nem ítéli el határozottabban nemzetközi szinten ezt a gyakorlatot, tehát hogy milyen azonnali fellépést terveznek annak érdekében, hogy az FGM ellen fellépjenek, például a bevált gyakorlatok megosztása, illetve azon közösségek bevonása, ahol legelterjedtebb ez a gyakorlat. Köszönjük. Benjön úr, ezzel a spontán hozzászólások végére értünk. Most pedig megadom a zárószóra a szót Füle biztos úrnak. Köszönöm, elnök asszony a szót. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, hogy ezt a témát napirendre tűzték a mai napon egyetlen egy lánynak sem szabad a jövőben ilyen szörnyű élményben részesülnie. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és a Női Jogi Bizottságnak elhivatottságukért a nők elleni erőszak elleni harc, illetve a női nemi szervek csonkítása terén. Minden nap egy nőt vagy megerőszakolnak, vagy megvernek, vagy egyszerűen csak meghal azért, mert nő. Ez elfogadhatatlan akár csak az sem, hogy több millió fiatal nő áldozata minden évben ennek a gyakorlatnak. Az életüket kockáztatják, ha viszont túlélik, akkor egyszerűen nagyon kockázatos számukra a szülés. Az Európai Unió továbbra is kampányolni fog a nők jogaiért, és minden területen való hatalommal való felruházásukért, és megfelelő kezdeményezések indításáért, hogy felvegyük a harcot ez ellen a bűncselekmény ellen. A bizottság kész támogatni a tagállamokat azért, hogy kézzelfogható eredményeket érjenek el, hogy a nők elleni erőszak minden formáját gyökeresen kiértsák az Európai Unióban, mindenféle kompetenciát felhasználva ennek érdekében ami a nem tagállamokat illeti. A nők és a lányok jogai integrális részét képezik a bizottság döntéseinek, amikor felméri azt, hogy milyen költségvetési támogatást nyújt egy harmadik országban. Azonban ez még nem minden, nem csak a pénzről van szó, hanem arról, hogy globális konszenzust hozzunk létre. A közelmúltban kötött kereskedelmi egyezmények is kapcsolódnak olyan politikai megállapodásokhoz, amelyek a harmadik országokkal való kapcsolatainkat irányítják, illetve amelyek szélesebb körű egyezmények részei. A keretegyezmény tartalmaz egy klauzát, ami az emberi jogokról szól. Ez alapvető része kapcsolatainknak illetve átfogó együttműködési pillér, hogy nagyon sok területen megállapodást kössünk. Tisztelt képviselők! Folytassuk tehát szoros együttműködésünket ebben a témában, és minden alkalmat ragadjunk meg arra, hogy elmondjuk álláspontunkat. Vivian Reddinggel mindenféle konzultációt meg fogok tartani javaslataikról, beleértve Hólasszonyét is, amelyet korábban hallottunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Füle biztos úr. Lezárom a vitát. és ma délben szavazunk az állásfoglalásról. A napirend értelmében szóbeli választ igénylő kérdés következik, Nájed 2 cselekvési terve belvízi közlekedés támogatására.